Bene. Buongiorno a tutti. Jó napot kívánok mindenkinek. Kezdjük meg talán a mai munkát. Allora, prima di come primo punto, punto all'ordine del giorno. Első napi rendi pontunk a napirend elfogadása. Mindenki megkapta ezt az anyagában. Megtalálhatja, megtalálja. Ha ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen kérés, akkor ezt változás nélkül elfogadottnak tekintjük. Néhány kiegészítés, vagy plusz információ a holnapi, március 19-i délutáni ülés kivételesen 15 óra 30-kor kezdődik. Mindenkinek küldünk majd erről egy emlékeztető e-mailt az összes bizottsági tagnak, tehát, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó. Tehát 15.30-kor kezdünk, mert előtte 14 órától 15.30-ig a, az elnökök értekezlete lesz, ami az összes, az összes képviselő részére nyitott. Tehát 15.30-kor kezdünk, és 17 óráig dolgozunk. Ez tehát a holnapi napra vonatkozik 19-ére. aztán még egy kis csere, a 7-es pontot és a 19-es napirendi pontot felcseréljük. A Chichester jelentést március 19-én fogjuk megtárgyalni a szavazás után. A Toya jelentést pedig március 18-én délután fogjuk megbeszélni. 9-es napi rendi pont, ez a 2014-es költségvetésről szól. Most ezt elhalasztjuk az április 24-25-i ülésre, és a Butikoffer jelentéssel együtt fogjuk megtárgyalni, tehát a 2014-es évi költségvetést a oldalú megbeszélések mandátumával együtt tárgyaljuk harmadik pontunk a, február 20-i ülésjegyzőkönyve, hogyha ezzel kapcsolatban nincsen semmiféle megjegyzés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Következik az első érdemi napirendi pont, a négyes, a radioaktív anyag fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszere. Ez előadunk Kovács Béla. Rögvest meg is adom neki a szót, és utána a kollégák következnek, majd a jelentéstevő kollégák. Tessék, Kovács úr! Ugye öt? Öt perce van? Öt perce van, igen dear colleagues, uh, on... Köszönöm szépen, kedves kollégák! 2012. február 3-án a tanács úgy döntött, hogy konzultál az Európai Parlamenttel a hetes eh, cikk alapján az európai eh, szerződésben, és egy tanácsi rendeletet eh, javasol a radioaktív anyag fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerét illetően. A rendeletnek a rendelkezései az alapvető biztonsági előállásokkal foglalkozik, az egészségvédelemmel. A hármas fejezetben az Európai Atomenergiai Bizottság felállítására szoró 31-es és 32-es cikkek elsősorban ezzel foglalkoznak. Ez a jelentés a nemzeti jelentési és engedélyeztetési eljárásokat helyettesíti, amely a rádióaktív fuvarozóknak egy egységes nyilvántartási rendszert javasol a végrehajtást egyszerűsíteni kell, hogy kevesebb administratív teher háruljon a fuvarozókra, ugyanakkor rádióaktív védelmet biztosít magas szinten. Én üdvözlöm az Európai Bizottságnak a javaslatát, hiszen ez jobb szállítási ellenőrzést biztosít. Több javítást is javaslok a szövegben. Azért, hogy egységes módon kezeljék a fuvarozosokat, fuvarozókat a nemzeti hatóságoknak biztosítani kell azokat a kritériumokat, amelyek a nyilvántartási bizonyítványt ugyanolyan előírásoknak megfelelően adja ki online iránymutatást kell létrehozni azért, hogy jogosulatlan visszautasítás ne történjen. Minden területet végre kell hajtani, és az elektronikus aláírást is. A nyilvántartási rendszernek biztosnak kell lenni, erősnek és működőképesnek, mielőtt a rendelet életbe lép. Ezen kívül információ cserére van szükség a tagállamok között, a nemzeti hatóságok között, és a nyilvántartási rendszert fel kell állítani, mert ez a határokon átnyúló fuvarozást fogja megkönnyíteni a kötelező feladatoknak ugyanazoknak kell lenni, mint az Euróatomban lévő meghatározásoknak és normáknak, különösen a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség előrásának illet, megfelelően. A e, fuvarozást illeten, a rakodást és a e, lerakodást, stb. mind meg kell határozni, tehát hogy melyek esnek ennek a rendeletnek a hatájába meg kell felelni az alapvető biztonsági előírásoknak, a 96-29-es előírásnak megfelelően, és a különböző más irányelveknek, amelyek a tájékoztatás, az egészségügyi előírások, a lemerült elemek, radioaktív forrásokat illetik. Ezek azért van, hogy az ionizáló sugárzás hatásairól, meg, hatásaitól megvédjék a munkásokat, és harmonizálják az EU tagállamokban az ellenőrzéseket. Amikor nyilvántartásért folyamodnak, akkor a korábbi adatokat is rendelkezésre kell biztosítani azért, hogy a hatóságok jobban tudják ellenőrizni a hamisításokat. megkérdőjelezendő, hogy miért korlátozott a hatája ennek a rendeletnek a különböző légi, tenger és a többi szállításokat illetően. Szükség van ugyanis arra, hogy egy új nyilvántartási rendszert hozzunk létre. A bizottságnak meg kell vizsgálni azokat a lehetőségeket, hogy hogy tudja kiterjeszteni a jelenleg meglévő rendszert. Az a véleményem, hogy ez lesz a leghatékonyabb megoldás, amelyet leggyorsabban be lehet vezetni. Ugyanakkor a légiszállítók, légi fuvarozóknak a legrészletesebben eh, kidolgozott a rendszere. Az új rendszernek az a eh, feladata, hogy a nyilvántartási rendszert egyszerűsítse, átláthatóbbá tegye, és eltávolítsa a korlátokat, eh, míg mindig a legnagyobb szintű biztonságot nyújtja ezen e, rendeletnek a hatását meg kell vizsgálnia a bizottságnak két évvel a rendelet végrehajtása után. Végül pedig úgy látom, hogy a fuvarozónak aktualizálni kell a saját adatait minél kevesebb adminisztratív kötelességgel. Köszönöm szépen, Kovács úr! Most Karin szúr kap szót. Marinescu kollégát, ő helyettesíti, mint vagy három perce van. Köszönöm. Maria Marinescu nevében szeretnék hozzászólni. Örülök ennek a javaslatnak, hogy vözlöm azt, hogyha, len, hogyha a radioaktív anyag fuvaroszoknak lesz egy közösségi nyilvántartási rendszerre, az mindenképpen pozitív, erre szükség van, és nagyon fontosnak tartom, hogy az összes lakost, az európai lakost megvédjük az ionizáló sugárzással szemben. A kérdés csak az, hogy milyen, mennyire lesz biztonságos ez a rendszer, és mi a garancia, hogy a harmadik országból származó fuvarók is meg fognak felelni majd az Európai Uniós normáknak. Mi történik akkor, hogyha egy olyan tagállam, amelyen először haladná át egy ilyen harmadik országbeli fuvarozó, nem adja meg az engedélyt a fuvarozónak, hogy áthaladjon, avagy nem ismeri el avagy nem ismeri el a harmadik országból származó fuvarozó által adott bizonyítványt vagy tanúsítványt. Azt kell elérnünk, hogy az Európai Uniós és tagállami jogszabálynak, jogszabályoknak megfeleljenek a harmadik országbeli fuvarozók is. Itt legfőképpen a radioaktív anyagokra, tehát a magas veszélyforrású radioaktív anyagokra gondolok leginkább. Köszönöm, Vidal Quadrasz úr következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök asszony. Ez a rendelet javaslat azzal a célral íródott, amit mindig is egyébként vallott az Európai Unió, ez pedig az, hogy a biztonsági kritériumokat javítsuk, vagy feltételeket javítsuk. Itt jelenleg arról van szó, hogy egy közösségi nyilvántartási rendszert készítsünk a radioaktív anyagfuvarozókról. Mindenkinek lenne egy, egy nyilvántartási száma. Itt regisztrálnánk, hogy hogyan és pontosan milyen tevékenységet végez. Így aztán sokkal könnyebben lehetne ellenőrizni azt, hogy a biztonsági normákat betartják-e ezek a fuvarozók, és ellenőrizni lehet azt, hogy milyen feltételek mellett dolgoznak a fuvarozók, fuvarozók alkalmazottjai. Ennek van, ebben érdekeltek ebben a folyamatban maguk a fuvarozók is, hiszen ugye jelenleg a különböző tagállamokban többféle rendszer lé- létezik, és hogyha van egy közösségi rendszer, amely érvényes az összes európai tagállamban, az mindenképpen költséghatékonyabb és bürokratikus akadályok szempontjából is előnyösebb. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz párhuzamosan az új rendszer bevezetésével ki kell vonni a régi tagállami rendszereket. Tehát nem arról van szó, hogy egy létező rendszerre még rápakoljunk egy plusz bürokratikus terhet. Nagyon fontos az, hogy milyen feltételek mellett regisztrálhatja valaki magát. Az Euratom szerződés a radioaktív anyagokkal szembeni védelemről szól ö, ennek egy pontja, és ez csak 2008 per 78-as Európai Uniós ö, irányelv, amely a veszélyes anyagok szállításáról szól. Azt hiszem, hogy ez a mostani rendelet még konkrétabb feltételeket is teremthet, sőt, el is térhelt az előbb említett forrás, jogforrásoktól, úgyhogy azt gondolom, hogy erre mindenképpen vigyázni kéne majd a jelentésben. Köszönöm. Grazie, kollega Vidal Quadras. Köszönöm, Vidal Quadras úr. Jordan kolléga. Hvala lépa, predsedujoča. Eh, v odboru Envi sem pravkar pripravila... Um... Köszönöm szépen. Én ezen anyaggal kapcsolatban készítettem egy véleményt, és mindkét illetékes szakbizottságom ezt a véleményt fogom majd képviselni. Szerintem jó ez a, ez a javaslat. Ugye elhangzott már, hogy milyen biztonsági érvek szólnak mellette. De azt is el kell mondani, hogy bürokratikus szempontból, tehát administratív teher szempontjából ez mindenképpen egyfajta könnyítés, egyszerűsítés. Úgy gondolom, hogy a jog, a jelenlegi jogszabályrendszer egyes akadályait, is akár lebonthatja. Mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy egységes rendszer legyen, tehát el kell, tehát nem azt a rendszert kell követni, hogy minden egyes tagállamnak legyen egy saját rendszere, és mindegyes tagállam egyenként ellenőrizze a, szab, a, jog, a szabályok, a normák betartását. Közös rendszer van szükség, mindenképpen bizalmat, az európai lakosok bizalmát is megnyerhetjük, tehát fokozhatjuk egy ilyen rendszerre. Ha a fuvarozó nem tartja be a szükséges szabályokat, akkor az illetékes hatóságnak azonnal fel kell lépnie. ellenőrizni kell azt is, hogy egy fuvarozó mennyire felel meg egy normának, illetve mi az a szabály, aminek nem tesz eleget, mielőtt fellépne az illetékes hatóság. Minden egyes tagállamot er-, értesíteni kell arról, hogyha van egy olyan fuvarozó az Európai Unió területén, amely nem felel meg a szabályoknak, nem csak azokat a tagállamokat, amelyen keresztül áthalad. Nagyon fontosnak tartom az adminisztratív terhek egyszerűsítését, meg kell előzni a joghézagokat, és nem szabad megengedni azt, hogy legyen egy leggyengébb láncszem, például a tagállamok között. Nagyon világos szabályok kellenek adminisztratív szempontból is. Meg szeretem volna még kérdezni az Európai Bizottságtól, hogy milyen ütemterv szerint kívánják ezt végrehajtani, megvalósítani. lehet, hogy valamit félreértettem, de kérdésem az, hogy minden egyes rádió, minden típusú rádióaktív anyagra vonatkozik ez. Pontosan hogyan finanszírozzák a rendszer felállítását, és az átszerrel kapcsolatos problémákat hogyan kívánjuk megelőzni. Köszönöm. Kérdezem a bizottság képviselőjét, hogy kíván-e hozzászólni, tessék. Prego. Thank you, <clears throat> Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük, hogy ilyen pozitív megközelítést mutattak a javaslatunkkal kapcsolatban, a, az alapvető biztonsági előírások az Euroatom szerződésben a munkavállalók egészségét szeretné megvédeni, és a lakosságnak a, az egészségét. Minden gyakorlatra vonatkozik, amely az ionáz, ionizáló sugárzás veszélye alatt áll. Az irányelvnek megfelelően a favarozás nyilvántartási jelentési és előzetes engedélyezési kötelezettségeknek kell, hogy megfeleljen. A mi javaslatunk a tagállami e, nyilvántartási és engedélyezési rendszereket helyettesíti. Egyetlen nyilvántartási rendszert lép a helyébe, amely minden Európai Uniós tagállamban alkalmazandó. Ez a megközelítés épp ezért egyszerűsíteni fogja az eljárást, de ezt már hallottuk. És csökkenteni kell a fuvarozóknak az administratív terheit, és megszünteti a belépési akadályokat. A javaslat lényegi elemei az elektronikus rendszer a fuvarozók nyilvántartására, és voltak ezzel kapcsolatban kérdések. Sajnos nem lehetséges má, létrehozni a rendszert, mielőtt a rendeletet elfogadják. Ez a költségvetési eljárástól függ, hiszen csak akkor lehet a pénzeket elkölteni, hogyha már a rendelet létezik. A költségbecslésünknek megfelelően 1 millió euró költséget látunk, és a, az informatikusok és a szakértők minél biztonságosabbá szeretnék tenni ezt a rendszert, amely az előző helyébe lép. A rendelet fokozatos megközelítést alkalmaz, és ez a rendelet bármely fuvarozóra vonatkozik, amely aki radioaktív eh, anyagokat szállít a közösségben, az európai közösségben, vagy harmadik országból az európai közösségbe, és nyilvánvaló, hogy a harmadik országbeli fuvarozóknak a nyilvántartási kérelmeit épp olyan szigorúan kell elbírálni, mint a közösségi fuvarozókét. Ez nem vonatkozik olyan fuvarozókra, akik légi vagy tengeri úton fuvaroznak rádióaktív anyagot. Erről is hallottunk, és azt is hallottuk, hogy a légi szállításra már is egy nagyon bonyolult részletes rendszer áll rendelkezésre. A biztonsági szempontokat illetően már léteznek jogszabályok, ez pedig a tanácsi rendelet, a radioaktív anyagok fuvarozása a tagállamok között, és a szállítmányok ellenőrzésére vonatkozó jogszabály, és ezeket továbbra is alkalmazni fogjuk. ezek a jogszabások, jogszabályok garantálni fogják a közösségen belüli biztonságos szállítást többen foglalkoztak a közös vagy harmonizált kritériumok kérdésével. Ez egy most folyó munka a tanácsban, az atom kérdésekkel foglalkozó munkacsoportban, és a tagállamokkal közösen azon gondolkodunk, hogy hogy lehet legjobban megközelíteni ezt a kérdést és a jelentéstevő is említette azon kritériumok kidolgozását, amelyek a nyilvántartásba vétellel kapcsolatosak. Elnök asszony, minden tájékoztatást megadunk majd az előadónak, mindazokat az információkat, amelyeket a tagállamoktól kaptunk. Nyilvánvalóan a kritériumoknak e, a versenytorzítást el kell kerülniük, ugyanakkor úgy látjuk, hogy a végső e, célkitűzés, célkitűzés az, hogy harmonizált, egységes e, nyilvántartási rendszer jöjjön létre, azért, hogy a fuvarozók a határokon átnyúló radioaktív anyag fuvarozást meg tudják valósítani, és reméljük, hogy ez a szállítás biztonságos marad, vagy még biztonságosabb lesz. Köszönöm szépen, Kovács úr következik, kérem, hogy zárja le vitát, tessék, három perc. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a hozzásolásokat különös tekintettel a a bizottság képviselőnek a hozzászólására. Biztos vagyok benne, hogy jól fogunk együttműködni, és meg fogjuk találni azokat a közös pontokat, amelyek elfogadhatók a tagállamok számára, illetve a bizottság is e, elfogadhatónak tudja, fogja tartani. És arra kérem a, a kollégákat, képviselőtársaimat, hogy minél több részletesebb anyaggal jelentkezzenek annak érdekében, hogy a módosító indítványokat eh, elő tudják terjeszteni, amelyeket időben fel fogunk még dolgozni. Köszönöm szépen figyelmüket, jó munkát kívánok mindenkinek! Grazie, kollega Kavas, volevo Köszönöm szépen, Kovács úr. Na, most a határidőket mondanám el. Sul rapporto le avremo per il... Május 13, amikor is megbeszéljük ezt legközelebb, a módosítók benyújtásának határideje május 16, és június 19-én, 20-án szavazzunk, illetve akkor fogjuk megbeszélni a módosítókat, és július 8-án lesz a végső szavazás. Következik a Kárinc jelentés. Sőt, két Kárinc jelentés is van, hiszen együtt fogjuk megtárgyalni az ötös és a hatos napi rendi pontot. Így aztán kétszerűen hosszú időt adunk most Kárin úrnak, tessék. Tehát ötös és hatos napi rendi pont. Megbeszéltük, megegyeztünk abban, hogy ezt a két dolgot együttesen tárgyaljuk, tessék.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 and uh, uh, there is uh, actually quite a big mess. But uh, in, my, in my report I have uh, uh, some amendments. Uh, Az én jelentésemben vannak módosító uh, indítványok. Először is meg kell nézni, hogy milyen gyakran kell ellenőrizni egy-egy gépjárművet, hiszen gyakran meghaladják a gépjárművek a megengedett sebességet, ez különösen nehéz kérdés. Azt hiszem, hogy ez a közlekedési bizottság asztalára tartozik, meg kell nézni a statisztikákat, meg kell nézni, hogy ezek, ezek mennyiben állják meg a helyüket. A jelentésemben Erre, ezekre a kérdésekre összpontosítottam, és meg kell nézni, hogy mit is jelentenek pontosan a statisztikák. Az egyik legnagyobb nehézség az az, hogy senki nem tudja, hogy hogyan is osztjuk meg ezeket az információkat, ezek elektronikus formában kerülnek megosztásra, és ez azt is jelenti, hogy nagyon sok bizonytalanságot elkerülhetünk, és ezzel a biztonsági kérdések is ugye előtérbe kerülnek. Sokszor az, hogy hány kilométert futott egy-egy gépjármű, nagyon is meghatározza, hogy, hogy, hogyan, hogy mennyire biztonságos. Az ezzel kapcsolatos információkat elektron, elektronikus formában kell közzétenni, és tulajdonképpen erre vonatkoznak a módosítóim, illetve ezek egy része. Ami pedig a kereskedelmi jellegű gépjárművek útmenti ellenőrzését illeti, a haszongépjárművek ellenőrzését. Nos, ezzel kapcsolatban az egyik nehézség az, hogy a különböző tagállamokban különböző ö, szabványok vannak érvényben, és gondolok itt a műszaki ellenőrzésre is, tehát, hogyha az A tagállamban műszaki ellenőrzésen átesik a gépjármű, és úgy tűnik, hogy közlekedhet a közutakon, elképzelhető, hogy egy másik tagállamban ez megkérdőjeleződik, egy B tagállamban, a C tagállamban pedig ugyanaz a műszaki adottságú gépjármű olyan, amelyet nem engednének közutakra. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon fontos az, hogy közösen értelmezzük azt, hogy mi számít biztonságosnak, és mi az, ami nem biztonságos, hiszen itt vonatkozik ez az eltérő értékelés a haszongépjárművekre, aztán vannak Közép-Európában olyan országok, amelyek tranzitországok, és ez azt is jelenti, hogy nagyon sok gépjármű utazik át ezen az országon. Meg kell nézni, hogy mi a helyzet egy-egy gépjármű biztonsági értékelésével a kiinduló tagállamban, illetve a tranzitállamban és a célállomáson is. Ez pedig azt jelenti, hogy ebben a jelentésben is ugyanazt a megközelítést alkalmaztam, mint az előzőben. Véleményem szerint információra, információ cserére van szükség, elektronikus formában kell megosztani egymással az információt, és mindig rendelkezésre kell bocsátani az ezzel kapcsolatos tanúsítványokat elektronikus formában is. Minél inkább megosztott a rendszer, minél inkább hozzáférhető közösen, annál inkább jobb alapot ad ar- ahhoz, hogy közös szabványokat állítsunk föl, és ez itt a cél. Természetesen a bizottság jelentése is ezt mondja ki, illetve a szövegben is erre utalok, hogy nem szabad diszkriminációnak történnie akkor, amikor az, az eredeti ország szerint nemzeti szabályrendszernek megfelelően esik át műszaki ellenőrzésen egy gépjármű. Mi történik akkor, amikor a közúton megállítanak egy haszongépjárművet, és úgy tűnik, hogy, hogy a harmadik kategóriába tartozik, azaz veszélyesnek nyilvánítják az utakon, tehát azonnali veszélyt jelent, akár a gépjármű vezetőjére, akár bárki másra, aki közlekedik a közúton. Ilyenkor az ellenőrző személynek jogában állhat az, hogy biztonságos, meggyőződjön arról, hogy a gépjárművet biztonságossá teszik, és szerintem ezt kötelezővé kellene tenni, hogyha veszélyes hiányosságról van szó, akkor ezt azonnal orvosolni kell, és az ellenőrző személynek kötelessége kell, hogy legyen, illetve jogában kell, hogy álljon az, hogy a lehető leggyorsabban szervizbe küldje ezt a gépjárművet. Ez a 10-es, 11-es módosító javaslatban szerepel. Nem fogok tovább beszélni, nem szeretném húzni a bevezetőt. Szerintem nagyon érdekes ez az anyag, de lehet, hogy nem kifejezetten az ITRE szakbizottság szempontjából. Tehát szerintem a legfontosabb az, hogy az információt közös felhasználásra hozzáférhetővé kell tenni elektronikus formában, és így egy közös Európai Uniós rendszert lehet majd létrehozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Galante kolléga következik. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Karins. Äh, ich darf... Äh, Köszönöm szépen, Karins úr. Landó nevében, aki nem tudott már eljönni, szeretné elmondani a véleményemet erről a jelentésről. Nem csak a közúti biztonságra lesz majd hatása ennek a e, jogszabálynak, hanem hanem az iparra is, ami a, ami a módosításokat illeti, a 3 és a 6 jó lenne, hogy az elektronikus formában is elérhető lenne. A tesztelésnek, a vizsgáztatásnak mindenképp hatékonyabbnak kell lenni. Hetes módosító, kölcsönös elfogadás, ez mindenképpen nagyon fontos a határon átnyúló kereskedelem szempontjából, de azt is fontosnak tartom, hogy összehasonlítható normákról beszéljünk. 37-es cikk, A veterán autók definícióját nagyon át kell gondolni, azzal kapcsolatban, hogy mennyire kell ezeket jobban ellenőrizni vagy vizsgáztatni, mint a normális autókat, illetve hogy ezen piacnak is van azért hát, háttérországa, nagyon sok KKV szakosodott. 39-es cikk, a vizsgáztatás definícióját is azt hiszem, hogy lehetne sokkal árnyaltabban megfogalmazni a típus jóváhagyásra vonatkozóan, aztán a különböző műhelyekkel kapcsolatban, illetve vizsgáztató helyszínekkel kapcsolatban nagyon fontosnak tartom azt, hogy egyfajta onboard hozzáférést biztosítsunk. 52-es ami az N1-es, N2-es járműveket illeti, említette itt a különböző technikai lehetőségeket. Ugye azt is tudjuk, hogy a kilométer órát lehet manipulálni, gondolkozzunk el azon, hogy hogyan lehet ezt a e, problémát megoldani. Aztán 6.2 az alkatrészek kérése, kérdése ezt azt hiszem, hogy ezen a jogszabályon belül nehéz, nehéz megoldani ezt a problémát. Tehát még akkor is, hogy még akkor is gond lehet egy autóval, hogyha csak típus jóvá hagyott alkatrészek vannak benne. Aztán nagyon fontosnak tartom azt, hogy a vizsgának vannak minőségi feltételei, és ugyanez vonatkozik a vizsgáztatókra, ugyanakkor úgy vélem, hogy szigorúbb normákat kell a tagállamoknak elfogadnia. Aztán fontosnak tartom még a, vizsgázza, a vizsgázás függetlenségét és össze hasonlíthatás, hatóságát, ISO normára van szükség, aztán elektromos platformra is szükség van. Azt gondolom, hogy ennek nem szabad megkülönböztet, hátrányos megkülönböztető jelleggel rendelkezni az összes érintett felé, illetve mindenképpen elemezni kell, hogy mindennek milyen hatása van az európai iparra. Ami a függeléket illeti, ugye fontosnak, fontos az, hogy milyen kibocsátási anyagokkal vagy adatokkal rendelkezik egy egy gépkocsi azon gyártókat, akik ezeknek nem felelnek meg, azonosítani kell, és hát a következményeket is világosá kell tenni. Aztán teher a gépjárművek, bizonyos területeken ugyanazon normák vonatkoznak rájuk, mint a gépjárművekre. Lángó nevében még elmondanám azt, hogy hálás ezért a jelentésért. És örülök az átmeneti országokról alkotott véleményének is. Köszönöm szépen, Glante úr! Kramer úr következik. Äh, Köszönöm szépen, elnök asszony! Egyetértek az előttem szólókkal, és szeretném megköszönni az előadónak és az előadását, bemutatását. Egyetértek vele, ugyanakkor annyit szeretnék mondani, hogy az Ipari Bizottság számára fontos, hogy megjegyzéseket tegyünk olyan aspektusokat illetően, akkor is, hogyha azt a közlekedési bizottságnak az illet, életékességébe sorolták. Elsősorban a biztonsági kérdésekre gondolok. Ugyanakkor arányos intézkedéseket kell hozni, tehát hogy ezek megfeleljenek a kitűzött célkitűzéseknek. Tehát, hogy szükséges van, e, e, szükség van-e a régebbi járműveknek az éves felülvizsgálatára, e, ahhoz még nem áll rendelkezésre a megfelelő tudományos bizonyíték, hogy ezzel javulna-e az közutak biztonsága. Az én országomban kevesebb, mint egy százaléka a baleseteknek tudható csak be a műszaki, az gépjárművek műszaki állapotának. Épp ezért nem tudom, hogy érdemese évente műszaki felülvizsgálatot kérni a régebbi járművekre. Az adatokhoz való hozzáférést illetően a a vizsgaközpontoknak rendelkezésre kell, hogy álljanak a vizsgálati adatok, az összes vizsgálati ellenőrzési adat, tehát hogy a közúti biztonságát lássák a járműnek. Ez nem csak a típusjövehadási vizsgálat, vizsga eredményét jelenti, hanem a közötti biztonságot vizsgáló tesztekkel kapcsolatos Épp ezért biztosítani kell, hogy a közúti biztonságra vonatkozó előírások azok a tagállamoknak az illetékességébe tartozzanak. Még akkor is, hogyha egy ellenőr nem hajlandó közúti forgalomba engedni a járművet, E, akkor ne történjen meg, hogy ez mégis megtörténhet. Lehet, hogy e, ehhez aztán egy e, ügyvédre van szükség, hiszen Különösen reméljük, hogy a piacnak pozitív hatása lesz erre a kérdésre. Végül ugyan ez is a Trump bizottság hatáskörébe tartozik, de azt hiszem, hogy a, a szabályok kiterjesztése nem feltétlenül egy jó, szabály, jó ötlet, hiszen a műszaki normák a balesetek szintjét is befolyásolhatja. De azért felmerül a kérdés, hogy a műszaki eh, vizsgálatoknak a kérdését erre a területre is kiterjesszük-e, hiszen ez nem feltétlenül biztosítja a közútak nagyobb biztonságát, és csak nagyobb administratív terheket jelent. Épp ezért több módosítót benyúlok, benyújtok majd, de ezek nem fognak ellentmondani annak, ami a jelentésben van. Köszönöm szépen, és köszönöm a munkát. Köszönöm szépen. Pródi kolléga. Ringrazio innanzitutto il relatore. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek az iménti bevezetőt. Arra szeretnék utalni, hogy véleményem szerint mindenképpen meg kell fékezni a megfékezhetetlen viselkedést. Minden egyes vizsgázásnál biztosítani kell az, hogy a fékrendszer megfelelően működik ez, és így ez a teljes gépjármű biztonságához nagyon nagyban hozzájárul. Úgy vélem, hogy egy jelzőrendszer is szükség van. A autó belsején, az autó belsejében. így arra is arra is lehetőség nyílik, hogy ha például vontat valamit a gépjármű, akkor betarthassa a megfelelő sebességkorlátozásokat. Köszönöm szépen. Ennen. Ennen képviselő. Pardon, excusez-moi, madame. Un rapport qui va dans le bon sens. Ez a jelentés jó irányba mozdult el, de azért lehet még javítani rajta. Ugyanis vannak olyan adatok, amelyek lényegesek. A műszaki ellenőrzés akár informatikus, akár papír alapban lényegesen fontos. Hiszen különben nem lehetséges, szükséges adatokat begyűjteni. Mivel a gépjármű biztonságát illetően csere alkatrészekkel változtathatnak az állapotokon. És európai területen katasztrofális a helyzet. Tehát épp ezért nagyon fontos, hogy a pót alkatrészek, amelyek a biztonságot veszélyeztetik, azokat a műszaki ellenőrzés során regisztrálják ugyanakkor nagyon fontos súlyos szankciókat, szankciókkal sújtani azokat, akik csalnak és tudniuk kell, hogy amikor csalnak, akkor ezeket szankciókkal sújtották, méghozzá súlyos szankciókkal. Szeretnék két kérdésre kitérni. A, az indokolásban az áll, hogy mindegyik gépjárművezetőnek az általa használt gépjármű jó kihasználására figyelni kell, és a műszaki állapotára is. Én Kaléban lakom, ahol évente két millió jármű fordul meg és hónapokig maradnak Kalában, azért, mert nem megfelelő műszaki állapotban vannak ezek a járművek. De hogyha erről szólnak a munkaadójuknak, akkor elvesztik az állásukat a sofőrök. Tehát Először a tulajdonosnak kell a megfelelő munkát elvégeztetni. A vezetőt, a sofőrt is felelősség kell tenni, de az elsődleges felelősség az a tulajdonosé. Másik kérdés, mindjárt megkeresem. Ez a nemzetiséghez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés kérdése. Nem akarok hosszan kiterni erre a kérdésre, de szeretném a bizottságot megkérni, hogy jöjjenek el Kaléba, és lássák a saját szemükkel, hogy a Lamas csatornán áttérő, átkelő kamionok között milyen különbségek vannak, melyek vannak jó állapotban, melyek nem nem akarok többet mondani erről, csak azt mondom, hogy jöjjenek el, és látják, lássák saját szemükkel, hogy milyen állapotban vannak bizonyos járművek. Grazie. Köszönöm szépen. Bizottságnak van-e mondandója? Tessék. Madam Chair for this opportunity and... Köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget, hogy hozzászólhatok a vitához. Gratulálok a szakbizottságnak, illetve a jelentéstevőnek lenyűgöző munkát vége, végzett. Ezzel a technikai és bizony néha igen érzelmi jellegű témával kapcsolatban objektíven közelített a témához, és jó pár olyan elemmel egészítette ki az anyagot, amely hozzáadott értéket képvisel tipikusan egy ipari szakbizottság részéről. Azt mondhatjuk, hogy összességében támogatjuk a módosító javaslatokat, azt mondhatjuk, hogy az összes előadó által benyújtott módosító kiérdemli a támogatást, az informatikai eszközök hatékonyságára óriási hangsúlyt fektet a jelentéstevő. Mi itt óvatosabban járnánk el bizonyos aspektusokat, illetően például az elektronikus információ használata. Ebben a tekintetben a tagállamok közös platformja még nem működik megfelelően, és ezt föl kell ismerni, a szövegben is utalni kell. Erre van még jó pár olyan dolog, amit nem sikerült elérni, nem sikerült megvalósítani, és erre rá kell mutatni. Összességében azonban támogatjuk a módosítókat. Ami pedig az itt elhangzott vitát illeti, valóban foglalkoznunk kell a régi veterán autók kérdésével, ezt, ezzel teljesen tisztában vagyunk, és a közlekedési bizottsággal közösen foglalkozunk ezzel a témával, ami pedig az ellenőrző személyek képesítését illeti, az inspektorok képesítését, ezt mindenképpen meg kell erősíteni, nem csak a, a bizonyos szabványokra való utalással, tehát gondolok itt az ISO szabványokra, hanem ezen kívül a tulajdonos felelősségére is rá kell mutatni. Ugye a kaléi képviselő úr utalt erre, ez már benne van a szövegben, de hogyha ha ezt egy kicsit megkívánják erősíteni a szövegben, ezzel semmi problémát nem látunk, ezt nagyon fontosnak tartom. Ezen kívül jó lett volna az, hogyha a kilométer számlálóval kapcsolatos csalásokat is egy kicsit alaposabban megvizsgálnánk, tehát itt fölhívnánk a figyelmet erre a témára, jobb lenne, hogyha itt nem gyengítenénk, hanem erősítenénk a szöveget, hiszen ez egyike azon elemeknek, amelyek veszélyeztetik, veszélyessé teszik ezeket a gépjárműveket. Egyértelmű bizonyítékunk van két olyan aspektussal kapcsolatban, amely nem a rendszert komplikálná, hanem egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy a régebbi gépjárművek nagyon sok balesetet okoznak, tehát erős, szoros a kapcsolat a kettő között, és exponenciálisan nő a balesetek száma, minél idősebb egy gépjármű. Tisztelt elnök asszony, ez pedig valóban oda vezet, hogy a hat vagy hét évesnél öregebb autók esetében kötelezővé kellene tenni az átfogó éves műszaki vizsgát. Ugyanez vonatkozik a motorgépjá, motorbiciklikre, amelyek ugyanígy hagyatkoznak az új technológiai fejleményekre. Itt is a jelenlegi tanulmányok azt mutatják a balesetek kapcsán, hogy az éves átvizsgálás mindenképpen nagyon fontos, hogyha a közúti biztonságot javítani szeretnénk mindenki számára, és ezzel zárom is a hozzászólásomat. Támogatjuk tehát az elképzeléseket, és jó pár módosító javaslat született, amelyek javítani fogják ezt a dokumentumot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Karin szúrnak, adom meg a szót, hogy zárja le ezt a témát. Köszönöm szépen. Köszönöm, és hát várom a konkrét módosítókat. Azt hiszem, hogy jó úton haladunk. Nem annyira átpolitizált kérdés ez, ahol egyik vagy másik frakciónak eh, eltér a véleménye. Ez mindenképpen jó jel. Remélem, hogy jó lesz ennek a szakbizottságnak a jelentése, és remélem, hogy még nagyon jó módosítók születnek. Néhány észrevételem azért lenne a bizottság felé. A bizottság képviselője óvatosságra intett az információs technológiai platformmal kapcsolatban. Szerintem jelenlegi platform nem működik, ezért kéne erre különös hangsúlyt helyezni a véleménybe, hogyha a parlament részéről nem próbálunk nyomást gyakorolni, akkor valóban ki gyakorol a nyomást. Tehát ezt én megtartanám a jelentésben. Még egy dolog. A 919 per 2, illetve a 219 per 9-ben a vizsgáztatásról szóló anyagban. A büntetések kérdése. Az a helyzet, hogyha ha a kilométer számlálót megpiszkálják az emberek, akkor ugye ez büntetéssel járhat. Azért nézzünk körül, milyen hagyományi vannak a dolognak. A szigorú büntetés nem mindig jár eredető hatással. Egyetlen igazi eredmény van, hogyha a nem megfelelő viselkedést ellehetetlenítjük. Tehát azt a helyzetet kell megteremteni, hogy senki se legyen hajlandó fizetni azoknak az embereknek, akik képesek arra, hogy a kilométer számlálót manipulálják. Tehát nevetségesé kell tenni ezt a fajta viselkedést, és úgy kell beállítani a dolgot, hogy pénzkidobás legyen a kilométer számlálót manipulálni. Aztán nézzük a vezető, illetve a vezető felelősségét, illetve a tulajdonos fizet felelősségét. Fontos, hogy erről beszéljünk, kölcsönös a felelősség, de végül a balesetet mégis a vezető okozza, nem a tulajdonos. Mindenképpen kell erről beszélni, és köszönöm az érvét. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Emlékeztetőül elmondom azt, hogy március 21-én délig lehet benyújtani a módosítókat, ezeket majd április 11-én beszéljük meg, az a szavazás április 25-én lesz, és a plenáris sok július 20 júliusban kerül. Haladjunk tovább a napi rend szerint. Tolja asszony. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy öröm számomra, hogy ezt a saját kezdeményezési jelentést önök elé tárhatom. Presentato naturalmente nelle, nella, eh, dei limiti. Miután saját kezdeményezésű jelentésről van szó, elég komoly szó határral kellett dolgoznunk, tehát nem lehetett bármilyen hosszúságú ez az anyag. A kollégák munkáját, és szerettem volna mindenképpen figyelembe venni. Azt hiszem, hogy saját munkám és a kollégák munkájának köszönhetően megfelelően érdemben tudjuk kezelni ezt a kérdést, hiszen azt hiszem, hogy mindenképpen több figyelmet érdemel ez. Nézzük az előzményeket. Egy, egy, egy előző ciklusban gyakorlatilag egyhangúan fogadott el az Európai Parlament egy ezzel kapcsolatos jogszabályt. A belső piaci bizottság foglalkozott ezzel, a szociális gazdaság és a szövetkezetek, a szociális vállalkozások témáját kapcsolta össze, a különböző műtőeleket, vagy kölcsönös biztosítókat. Nagyon sok olyan típusú vállalkozás van, amely a termelő gazdaság és a foglalkoztatás, illetve a szociális jólét között hidat alkotják. Ezek vállalatok vagy vállalkozások, de nem akármilyenek, hiszen sokszor foglalkoztatási célral jönnek létre, tehát hogy a munkanélküliség ellen felvegyék a harcot, illetve a szolidaritás, a kölcsönösség is megfogalmazódik céljaik között. Tehát nagyon fontosnak tartom a szolidaritást is, illetve hogy a, hogy a tőkét hogyan használják fel. Eltérnek ilyen viselkedés mondjukban a normális vállalkozásoktól. Egyébként lehetséges ez hiszen össze lehet egyeztetni a gazdasági tevékenységet ezekkel az alapelvekkel, ezek képezik ugyanis a szociális gazdaság alapjait. Azt hiszem, hogy a parlament büszke lehet, hiszen ebből az elmúlt ciklusban született jogalkotási javaslat jogszabályból született egy sor jogszabály, amely, amelyet Bárnyé úr javasolt, és Barnier úr javaslatára elérkeztek aztán ezek a jogszabályok a, a parlamenthez, és ez egyfajta új színfoltot jelentettek, hiszen korábban szociális vállalkozásokról nem igazán szóltak jogszabálytervezetek. Ez a kérdés a mi felelősségi körünkhöz, vagy illetőségi körünkhöz tartozik. Szerintem igenis alkalmas arra ez a jelentés, hogy konkrét elképzeléseket vagy jelzéseket adjon az Európai Bizottság felé, hogy mit szeretnénk viszont látni. És hogyha módosítások érkeznek, azzal még jobban elősegítjük azt, hogy proaktívan lépjünk fel, segítsünk ezeknek a szövetkezeti vállalkozásoknak. Ez a jelentés tehát a szövetkezeti vállalkozásokról szól, arról, hogy mi a szerepük az ipari válság közepette. Tehát eléggé konkrét ennek a e, jelentésnek a témája. Szolgáltató és termelő szövetkezetekről van szó, tehát nem a szociális világban helyezkednek el ezek a szövetkezeti vállalkozások, hanem, mint mondtam, e, javakat és szolgáltatásokat előállító szövetkezetek ezek. Ugye jelenleg ipari és termelékenységi válságot írunk. Azt hiszem, éppen ezért, hogy kiváló lehetősége van most ezeknek a szövetkezeknek. Nagyon sok ilyen szövetkezet született az elmúlt időszakban, nem szeretnék most adatok, nem szeretném önöket adatokkal terhelni, ezek benne vannak a jelentéstervezetben, csak hadd mondjam el, hogy ezek az ipari szövetkezetek a GDP 5%-át termelik ki, tehát nem szabad elhanyagolni őket. Azért kell odafigyelnünk a szövetkezetekre, mert a szociális, szövet, a szociális vállalkozásokkal ellentétben még a válságban is nagyon jól megállták a helyüket ezek a szövetkezeti vállalkozások, az adatok ezt mutatják, ezen szövetkezeti vállalkozások termelékenysége növekedett, tehát még a válság alatt is sikerült ellenállni a nehézségeknek, és ellenállóbbá tette őket az a tény, hogy olyannyira mélyen gyökereznek a régiókban, tehát egyértelműen a régiókhoz kötött tevékenységről van szó, megtartják a munkahelyeket, nem küldik el az embereket. Egy tanulmány értelmében elmondható az, ez bizonyított, hogy a válság alkalmat is ad az, arra, hogy létrejöjjenek ezek a szövetkezeti vállalkozások, tehát több ilyen vállalkozás alakul a válság alatt, mint kedvezőbb gazdasági időszakokban. A fiatalok és a nők is előszeretettel alakítani ki ilyen szövetkezeti vállalkozásokat, tehát figyeljünk oda rá. Azért is oda kell figyelni, mert a szövetkezeti vállalkozások, a halálra ítélt vállalkozások átmenekítését is jelenthetik. Elképzelhető, hogy vállalat vezetési problémák miatt egy vállalat tönkre megy, és ilyenkor át lehet alakítani egy vállalkozás formáját, tehát szövetkezetté lehet alakítani ilyenkor a haldokló vállalkozást. Olaszországban, Németországban, Franciaországban, és felfedeztem ilyen szövetkezeti vállalkozásokat, sőt meglepetésemre még Dániában is találtam ilyet. Az, elnézést kérek, azért meglepő számomra, mert nem tudtam, hogy ott is léteznek ilyen szövetkezeti vállalkozások. Tehát a szövetkezet ott is létezik, lehet, hogy más formában, lehet, hogy az vállalatirányítás vásárolja föl, ez, vásárolja föl a vállalkozást, és akkor társtulajdonosok a munkavállalók, és nagyon sok esetben megelőzi ezt, a, megel, nagyon sok esetben a, a vállalat teljes hanyatlása, hanyatlásától menti meg így a munkavállalókat a vállalatvezetés tehát a vállalati átstruktúrálásoknál, vagy struktúra átalakításoknál mindenképpen jó példának bizonyul ez. Attól tartok, hogy kezd lejárni az időm, ugye? Vagy nem? Elfelejtettük mondani, mondja az elnök. Még van másfél perc. Jó. Elnézést. Kicsit sokáig ecseteltem azt, hogy mennyire fontos ez a téma a lényegre, így nem marad elég idő, arról szeretnék beszélni, hogy mit is kell tenni. Adhok finanszírozási eszközökre van szükség, támogatási módszerekre, hiszen mindenképpen lehet erről kísérleti projekteket európai szinten létrehozni, de nagyon fontosnak tartom a szükséges tőke garantálását. Nyilván visszatérünk majd ahhoz, hogy mit is kell tenni, gondolom, amikor a módosítókról lesz szó, akkor ezt még egyszer megtegyük. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Káncsán úr következik. Grazie, presidente, credo. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm azt, amit Patricia említett, mondott. A válság idején különösen fontos beszélni erről a témáról, Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament és a bizottság is felfigyelt erre. Azzal kapcsolatban, amit el, ami elhangzott, egy dologra hívnám fel a figyelmet. Nos, vannak olyan dolgok, amiket mindenképpen támogatnék, hiszen támogatni kell a foglalkoztatás és a vállalkozásnak ezt a határmesdjét. Ma azt hiszem, hogy leginkább arra van szükség, hogy az elkövetkező napokban, hetekben, hónapokban először is biztosítani kell azt, hogy ez megmaradjon ez a, ez a létezési forma, de nézzük a múltat is. Biztosítani kell tehát az, hogy folytatódjon ez a e, vállalati rendszer, vagy vállalkozási rendszer, és tartsa meg a vállalkozás, mint olyan e, ismérveit. Sokszor a vállalkozások versenyképessége megváltozik, és itt nem csak félelemről van szó, mert nagyon sok e, példáját látok ennek a múltban, de ettől még mindenképpen pozitívan kell a szövetkezeti vállalkozásokat elbírálnunk. A rugalmasság, a régre visszanyúló hagyományok mindenképpen ideális feltételek. Azt hiszem, hogy ezek segítik hozzá a szövetkezeti vállalkozásokat arra, hogy életben maradjanak, illetve hogy megtartsák, megtartsák a munkahelyeket. A foglalkoztatás és a vállalkozás közötti halmaz a szövetkezeti vállalkozás. Örüljünk annak, hogy ez létezik. Próbáljuk meg közösen ezt megmenteni, próbáljuk meg ezt közösen fejleszteni, és reméljük, hogy az eredmény nagyon sok vállalkozás számára megadja a választ. Olyan vállalkozásokra gondolok, amelyek nagyon nehéz helyzetben vannak. Köszönöm. Grazie, kolléga Kancsán. Köszönöm, Kancsán úr. Pródi kollég. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet Patricia Tolja asszonynak az anyagért. Én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy figyelmet érdemelnek a szövetkezetek, a szövetkezeti vállalkozások. Most végre jobban odafigyelünk a vállalatok szociális felelősségére. Alapvetően személyekből alakuló szövetkezetről van szó, tehát nem a tőke felhalmozásáról. A társadalom közjavára irányuló figyelmet tehát mindenképpen ki kell használni. A szövetkezeti vállalkozások esetében mindenképpen fontos azért a tőke kérdése is. Felelőssége van tehát a szövetkezeti vállalkozások tagjainak is. Vannak olyan szövetkezetek, ezekből főleg Olaszországban van sok, amely politikai alapon szerveződtek, és ezek esetében még inkább elmondható az, hogy föl lehet őket ruházni egyfajta felelősséggel, és így ezek a szövetkezetek az említett alapelvek mentén vezethet, lesznek vezethetőek. Úgy vélem, hogy a az egész társadalom számára pozitív az, hogy a szövetkezetek, illetve a vállalkozások elkezdtek felelősen gondolkodni. Elnök, köszönöm Pródi úr, most pedig a bizottság következik, ha van itt valaki tessék. Thank you, President. My... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a, a vállalkozási főigazgatóság részéről vagyok itt. Elsősorban a szociálgazdasággal és különösen a szövetkezetekkel foglalkozom most már 20 éve. Az utóbbi 10 évben úgy láttuk, hogy kialakítottunk egy szakpolitikát, amely most már garantálja a szövetkezeték számára az egységes feltételeket a hagyományos tőke vállalkozásokkal szemben. Tója asszonynak a jelentése mindazon területekkel foglalkozik, ahol még javaslatokat lehet tenni, <clears throat> új gondolatokkal előállni úgy látjuk, hogy ez elsősorban a tagállamokat célázza meg, de persze a bizottság készen áll az ilyen intézkezések megvalósítására. Örülünk annak, hogy az Európai Parlament készen áll arra, hogy segítsen nekünk erkölcsi szempontból, ezen intézkedések bevezetésében, és örömmel működünk együtt Tolja asszonynal a különböző gondolatok megvalósításában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nézzük a határidőket, módosítok benyújtásának. Elnézést, elnézést. Meg kell adnom még a szót Tolja asszonynak. Köszönöm csak nagyon röviden. Köszönet a kollégáknak, nem csak a mai észrevételeikért, hanem gondolom az árnyék jelentéstevők és mások is módosítókkal élnek majd. Miután ilyen érdekes a témánk, minél több inputra van szükség. Természetesen arra is szükség van, hogy a parlament és a bizottság együttműködjön, de a bizottságtól azt kérjük, hogy erősítse meg ezeket a struktúrákat, hiszen már most is nagyon jelentős a szerepük. Azt gondolom, hogy az iparpolitika, illetve a vállalkozási politika egyik jó példája lehet ez. Ez mindenképpen jót tehet a foglalkoztatásnak, illetve az európai iparnak, mint olyannak. Együttműködünk tehát és azt gondolom, hogy elég ambíciózus javaslataink lesznek majd, illetve elvárásaink az Európai Bizottság felé. Köszönöm, mondja az elnök, akkor a módosítók benyújtásának határideje március 25 dél, április 25-én szavazunk itt az ITRE-ben, és júliusban kéne eljutni a plenárisra. Akkor ennek a napi rendi pontnak is a végére értünk. Most pedig a 70. cikk 4. bekezdése értelmében visszajelzés következik a jelenleg zajló három oldalú tárgyalásokról. Először Kreisman kollégának adom meg a szót 5 percre. Tessék. Thank you very much, uh, Madam President. Uh, uh, we had the trilogue of... Elnök asszony, a három oldalú tárgyalások során különböző kérdéseket vizsgáltunk meg. A, már közel állunk a megoldáshoz, a különbségek nem olyan nagyok, és remélem, hogy sikerül majd megoldást találni. Egysorban az administratív teherről beszéltünk, az Európai Parlament szeretné ennek a kérdésnek a kezelését megoldani. Ez a zöldek számára okoz problémát, mert szerintük a szabályozási teher az a törvényhozók munkájának az eredménye, de szerintem itt is lehet azért jó megoldást találni. A köszövöket és a Horizont 2020-at illetően a bizottság és a parlamenti álláspont közel áll egymáshoz, fontos, hogy a Horizont 2020-nak az célkitűzésének feleljük meg, és ezért reméljük, hogy erejük majd a szükséges eredményeket. A bizottság úgy látja, hogy ezzel növekednének az administratív terhek. A felhatalmazáson aló jogi aktusokat, illetően politikai szinten kell megoldani a kérdést. Az Európai Parlament a bizottság javaslatát követte a tanács, törölt bizonyos konkrét célokat. A különböző Eh, az intézmények közötti különbségek ugyanakkor nem voltak jelentősek. Egy technikai csoportot is létrehoztunk, amely már folytatja a munkáját, és az április harmadikai eh, eh, három oldali tárgyalásokra elvégzi a munkáját, de lehet, hogy nem lesznek még készen a munkájukkal április 9-re. Ennyit szerettem volna mondani a kozméval kapcsolatban, és bízom abban, hogy mind a bizottsággal, mind a tanácsal megtaláljuk a megoldásokat. Köszönöm szépen a beszámolót, Kreuzmann úr. Most Glante kolléga következik, aki Kálfin urat helyettesíti. a ö, következő beszámolóra kerül. Oké, okay, ich mach das gern. Also im Namen von... szépen, úgy látom, hogy én vagyok a fő helyettesítő személy mai napon, de örömmel teszek eleget ennek a feladatnak. Tavaly az Ipari Bizottság jelentését követően formális ülésekre került sor a ciprusi elnökséggel, illetve a DJ connect és az irányelv hatalmas részét megvitattuk az előző trialógus alkalmával, január 17-én, illetve februárban. A következő trialógus ülés május 25-én kerül majd megrendezésre, és reméljük, hogy a szöveg nagy többségében politikai döntés születik. A legfontosabb kérdések a hatos céghez kapcsolódnak, illetve a 4-es cikkhez, valamint a 11-es cikkhez. A parlament álláspontját támogatják a politikai frakciók,